important voting. Hát nagyon fontos szavazás következik. Koleżanki i koledzy. Kedves kollégák, képviselőtársaim! Pillanatokon belül megkezdődik a szavazás, ezért is kérem, hogy mindenki üljön le. I would like arra kérem önöket, képviselőtársaim, hogy fejezzék be a magánbeszélgetéseket és foglaljanak helyet. Colleagues. Képviselőtársak. proszę państwa posiedzenie zostało Hölgyeim és uraim, megnyitom az ülést, kezdjük meg a szavazást. A rend szerint szavazást tartunk az állás, azon állásfoglalás tervezett tárgyában, amely az Európai Parlament és a Bizottság közötti keretmegállapodás módosításáról szól a következő parlamenti ciklus idejére. közös állásfoglás tervezetet szavazzuk most meg. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók. Köszönöm szépen. Az állásfoglalást elfogadtuk. Hölgyeim és uraim, most pedig Proszę teraz przewodniczącego komisji. Tehát az Európai Bizottság elnökét, José Manuel Barrosot kérem, hogy szóljon önökhöz. Elnök úr, köszönöm szépen. Néhány hónappal ezelőtt a politikai iránymutatások tárgyalása során itt a plenárison azt javasoltam, hogy a parlament és a bizottság között egy új szintre emeljük a különleges partneri viszonyt. Azt javasoltam, hogy erősítsük pozitív értelemben együttműködésünket az új szerződés szellemében és a, a közös célok érdekében Európa alakításáért. Az elmúlt időszakban elmélyült eszmecseréket folytattunk Léne úrral, a Léne úr által vezetett csapattal a keretmegállapodás módosítása tárgyában. Hagyragadjam meg a mostani alkalmat arra, hogy megköszönjem ezen nagyon gyümölcsöző vitákat és a konstruktív megközelítést. Nagy elégedettségemre szolgál, hogy megtaláltuk azt a közös nevezőt, melyek alapján az együttműködésünket meghatározzuk a jövő évekre, elmélyítjük az együttműködésünket, tiszteletben tartva az, az új egyezményi, intézményi egyensúlyt, amelyet a szerződések határoznak meg. A bizottság részéről ragaszkodom az állásfoglalásban rögzítettek szelleméhez és betűjéhez. Ezek határozzák meg az új bizottság működését is az állásfoglalás elfogadása révén, amelyet nagyon nagy többség támogatott a házban, meg vagyok győződve arról, hogy kiváló alapot kínál e az együttműködésünk megerősítésére. Azon kérdésekben, amelyeket, amelyeket csak a mi két intézményünk intéz, de beleértve a tanácsot is, mert remélem, hogy a tanács is vállalja ezt a közös erőfeszítést, melyek érdekében, melyek az európai polgárok érdekében javítja az együttműködését az intézményeknek. Sefcovics alelnök jelöltött, kérem fel arra, hogy a bizottság részéről fezesse a tárgyalásokat a keret megállapodások felújítása érdekében. És a teljes testület is támogatja majd ebben, hogy gyorsan dűlőre jussunk a még itt kérdésekben. Köszönöm szépen, bizottsági elnök úr. Köszönöm azt a rendkívül pozitív hozzáállást, amelyet tanúsított a tárgyalásokkal kapcsolatban, és valamennyiünk nevében szeretnék köszönetet mondani önnek, és a tárgyaló csoportnak, amelynek elnöke Léne úr volt, és minden kolléga nagy elkötelezettséggel vett részt a tárgyalásokban, valamennyiüknek köszönet. Nos, kollégák, jogalkotási kezdeményezésünk még nincsen. A Lisszaboni szerződés alapján, de ez egy lehetőség, ez egy ígéret, amelyet az Európai Bizottság megígért, és nem csak az Európai Bizottság elnöke, hanem maguk a biztosok is itt lesznek majd a kérdések óráján, és az Európai Bizottság elnöke felkérte az Európai Parlament elnökét, hogy a biztosok kollégiumában vegyen részt, valamint együttműködünk a, nemzet, a nemzeti parlamentekkel, és ezt közösen tesszük, ez nagyon fontos a szubszidiaritás szabályának értelmében. Hatásvizsgálatokra van szükség erre meg lesz a lehetőség, és reméljük, hogy sokkal komolyabb mértékben érvényesülhetnek, mint az eredeti megállapodásunkban. Ennek ellenére valamennyünk számára nagy reményt jelent az, hogy a jövőben az állampolgáraink javára munkálkodhatunk ezekben a kérdésekben. Most fél kettőig felfüggesztem az ülést. Köszönöm szépen!